Dear colleagues, I have... Uh, Kedves kollégák! A napirendi pontjaink között a változásról kell beszámolnom. A hetedik pont a bizottság jelentése a hulladékszállításról tegnap délután nem került megtárgyalásra, úgyhogy ma délután utolsó napi rendi pontként fogjuk megtárgyalni. Amennyiben nincs ellenvetés, ezen módosítással elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Most akkor a 9. napi rendi pontunk következik. Az Alpok régióra vonatkozó Európai Unió stratégia. Szavaznunk kell. Briánó asszony jelentéséről. Be kell jelentenem azt is, hogy név szerinti szavazás iránti kérelmet kaptam a 13-as és a 72-es módosítók kapcsán. Úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy támogatják-e a név szerinti szavazás iránti kérelmet. Ezt elektronikusan is ellenőrizhetjük. Ki van amellett, hogy név szerint szavazzunk, ki van ellene, Kérem, szavazzon ellene. Megnyitom ezzel a szavazást. Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elektronikusan fogunk szavazni. Yes. One moment that I'm going to explain. Egy pillanat azonnal elmagyarázom. Tehát a kérést 17 eh, kollégának kell támogatnia, mivel 21-en támogatták, így elfogadtuk a kérést, sajnálom. Okay. Rendben. Akkor kezdhetjük a szavazást. az Alpok régióra vonatkozó új stratégia. Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, Elfogadtó. 19-es módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, Elfogadtó. 20-as módosító mellette, ellene, támog- tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadó. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es utolsó rész, kiegészítésképpen az ötös kompromisszumhoz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a 35-ös következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es következik, elektronikusan szavazunk, nép szerint. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 75-ös következik, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 76-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk. Kilences kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. as két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 89-es, ezt is két részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es, két részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Százötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindennyian szavaztak? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Egy szavazaton múlt. Most a 13-as következik, név szerint szavazunk. Mindennyian szavaztak? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig az így módosított véleményről szavazunk elektronikus úton. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Gratulálunk a kolléganőnek. Most pedig néhány percre felfüggesztjük az ülést, és várjuk Arias Kenyete biztos Kedves képviselőtársak, elkezdhetjük a következő napi pont tárgyalását, ami nem más, mint eszmecsere Miguel Arias Kanyete úrral, aki a energetika, klímaváltozás elleni harc, is felelős biztos. Üdvözlöm az ENVI szakbizottság körében a biztos urat. Remélem gyümölcsöző eszmecserét folytatunk a struktúrált párbeszéd keretei között, amely a bizottság és az Elmiszak Bizottság között folyik. Várjuk beszámolóját a munkaprogram végrehajtásáról, azon belüli prioritásaikról, illetve a jövő éven túlmutató terveikről szeretnénk hallani. A párizsi megállapodásot követően tudjuk, hogy az eszmecsere célja az is, hogy tudjuk, milyen előrehaladás történt a 2030-as klíma és energetikai keretek végrehajtása pontjában, például szak, az erőfeszítések megosztása, a földfelhasználás változtatása, mezőgazdasági bocsátások erdősítés témájában. A Párizs megállapodás fontossága mellett az NV bizottság közelről figyelemmel kíséri a 2030-as keret klíma és energetikai keret végrehajtásának kilátásait a párizsi megállapodással konzisztens módon. Üdvözlöm, ön, biztos úr! Szokás szerint megadom a szót 10 percre egy bevezető erejéig, és aztán utána megkezdjük, ahogy szoktuk, a kérdések és válaszok körét. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Öröm, nekem, hogy elkezdhetem a párbeszédet önökkel, nagyon sajátságos időpontban, hiszen most pénteken az Európai Unió aláírja New Yorkban a Párizs megállapodást. Számomra ez azt jelenti, hogy véget ér az ünneplés, elkezdődik a kemény munka. 2016-ban nagyon fontos lépések várnak ránk a 2030-as klíma és energetikai keret végrehajtásában a célok eléréséért. Az első lépéseket már megtettük a végrehajtásban azokkal a javaslatokkal, amelyek az emissziós kereskedelmi rendszer módosítását célozzák. Tudom, hogy a jelentős tevős az előadók is keményen dolgoznak az EPS reformján. Következő lépés az EPS, EPS által még le nem fágott ágazatok számbavétele. A földfelhasználás, annak módosítása, erdő gazdálkodás számba vétele. Ezt fogjuk együtt a Párizsi megalapodás ratifikációról javaslatban is belefoglalni. Együtt fogjuk azt a kommunikét beterjeszteni, amely a közlekedés szénmentesítését szolgálja. Aztán a harmadik negyedévben az energetika hatékonysági csomagot fogjuk beterjeszteni az energetika hatékonyság irányel felülvizsgálatával együtt, valamint az épületek energiahatékonysági irányelvét is felülvizsgáljuk, azzal a célral, hogy az energiahatékonysági politikátnak egy új keretet, jogi keretet teremtsünk, megújítsuk, és a 2030-as céloknak igazítsuk. A negyedik negyedben pedig a bizottság a market design irányelvet és a megenergia irányelvet, valamint a bioenergia fenntarthatósági stratégiát is beterjeszti 2020 utáni időszakra, valamint egy erős irányítási mechanizmust is, amely lényegi fontosságú ahhoz, hogy a célokat tartani tudjuk minden, minden dimenzióban, beleértve a 2030-as klíma és energia célokra tekintettel. 2016-ban ezért előállunk egy jogalkotási kezdeményezéssel a kormányzás tárgyában. És végül az IKAO közgyűlés, szeptemberi közgyűlését követően az Európai Bizottság beterjeszt egy jelentést megfelelő javaslatokkal, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentsék a repülésben, repülés ágazatban. Hogy számolja be részletesen ezekről a javaslatokról most. Az talajágazatban az erőfeszítés megosztás témájában. 2014-ben a bizottság megállapodott abban, hogy ahhoz, hogy a 40%-os üvegházhatás okozó gázok kibocsátást csökkentsük, az IPS-en kívüli ágazatokba értve a közlekedés, mezőgazdaság és épületpolitika 30%-kal kell, hogy részt vegyen 2030-ig javuljon a 2005-höz képest. Ebben az évben javaslatot dolgozunk, hogy ezt lefordítsuk a tagállami csökkentési célok szintjére. Az Európai Tanács élmutatását követően a tagállami hozzáállásokat megállapításokat nyernek a GDP per fő számolás alapon. Az Európai Unió a fölötti GDP-vel rendelkező tagállamok esetében költséghatékony szinten méltányosan és kiegyensúlyozottan igazítjuk ki ezeket a célszámokat. A bizottság aztán vizsgálja azt is, hogyan lehet évíteni a rugalmasságot az erőfeszítés megosztási döntésben ahhoz, hogy a, azok a tagállamok, ahol a, a helyi tagállami ö, ö, megtakarítások nagyon költségesek lennének, máshol tudják kiváltani ezt az Európai Unióban ezeket a kibocsátás csökkentéseket. A 2030-es keret többi részeit is vizsgáljuk, hogy 40%-os csökkentés érdekében. Az élelmiszerbiztonság és a földfelhasználás esetében is el kell ismernünk, hogy a célokat eddig nem értük el. Éppen ezért közösen a megosztási mechanizmussal egy javaslatot terjesztünk elő arra vonatkozóan, hogy ezt a 2030-as keretben hogyan illeszünk be. A bizottsági javaslat tiszteletben tartja a tanácsi iránymutatásokat, ami egyértelműen összekapcsolják a mezőgazdaság alacsonyabb enyhítési potenciáját, azt azzal, hogy hogyan tudjuk a földfelhasználatot is a kibocsátás csökkentés szolgálatába állítani. Két oldalúan már egyeztettem 19 miniszterrel, és szeretném az önök véleményét is meghallgatni, mert ez nagyon fontos a júliusi javaslatom kidolgozása szempontjából. Az LOCF létező keretre, szabályozásra építünk, bizonyos fokú rugalmasságot szeretnénk, ugyanakkor szeretnénk a környezeti integritást is megőrizni. Noha a tagállamok felelősek azért, hogy az ETS-en kívüli ágazatokon belül a kibocsátás csökkentési célokat elérjék, az Európa intézkedések kulcsfontosságúak lesznek, hogy más ágazatokban elérjük ezt. A közlekedés, szállítás egy kitűnő példa erre. Definiálni kell a céljainkat, innovatív, koherens szakpolitikai kezdeményezéseket a közlekedési ágazaton belül a kormányzás minden szintje részt kellene, hogy vegyen a döntéshozatalban az európai intézmények, nemzeti, regionális és helyi hatóságok is. A megosztási mechanizmussal együtt egy közleményt fogunk ki dolgozni a közlekedési ágazat dekarbonizációjáról, és megvizsgáljuk azt, hogy az ágazat hogyan tud hozzájárulni a 2030-as célok eléréséhez. A közlemény integrált módon fedi le az összes közlekedési ágazatot, a közúti közlekedést, és a közlemény hangsúlyt helyez az alternatív üzemanyagokra, a közúti közlekedési tevékenységek menedzselésére, beleértve a más közlekedési módozatokra való áttérésben élő lehetőségeket, a járművek hatékonyságára, úgy, hogy új standardokat dolgozunk ki szeretnék ezzel kapcsolatban több, több opciót is megvizsgálni. Hiteles CO2 sztenderdek érdekében a 2020-as időszak után lényegi fontossága az az, hogy a 2030-as célokat tartani tudjuk, és hogy előkészítsük a hosszabb távú 2050-es célok elérésének útját. A munka folyik ezért, hogy felkészüljünk egy olyan javaslattal, amely új kibocsátási sztenderdeket határoz meg egyes két járművekre vonatkozóan a könnyű tehergépjárművekre vonatkozóan. Ez az innováció és hatékonyság motorja lehet ez a változtatás, az új jogszabály hozzá kell járuljon ahhoz. Nem csak az, hogy a közötti közlekedés CO2 képesítés csökkenjen, hanem versenyképesé válik az EU gépjárműipara is ezzel. E tekintetben szeretném hangsúlyozni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az európai ipar tett az elmúlt években, és hozzáadott értéket, amely mind az európai gazdasághoz hozhat a gazdaság növekedés és munkahelyteremtés érdekében. Tudom, hogy a, az alacsony gépkocsi kibocsátások célja fontos kihívás lesz az európai ipar számára, ám realista, világos célokkal segíthetjük az ipart. Ezért, hogy ez megtörténjen, szükséges lesz első körben javítani a CO2 tesztelését a gépjárműveknek, a Volkswagen ügy után lényegi fontosságú, hogy a bizalmat visszanyírjuk azon teszteljárás, illetően amelyek a kibocsátásokat mérik a gépkocsiknál. Ezért most a végrehajtása folyik a világszintű harmonizált könnyű gépjármű teszt eljárás VLTP eljárás, amely szigorúbb és reprezentatív tesztelési feltételeket biztosít, és a fogyasztók így megbízhatóbb adatokat kapnak a fogyasztásról is, a bizottság szabályozóként erőteljesebb alapokat teremt az CO2 kibocsátási célok elérésére. Ezzel is várom a támogatásokat, hogy mielőbb elfogadjuk ezt a jogszabályt. Végül a bizottság aktív az nehéz gépjárművek tekintetében is, a CO2 kibocsátás tekintetében a monitoring jelentéskészítő rendszert 2017-ben szeretnék elfogadtatni. Ez fontos első lépés ahhoz, hogy jelenlegi tudás hiányt a CO2 kibocsátás tekintetében ezen nehéz gépjárműveknél kezelni tudjuk. Ezzel összefüggésben a bizottság vizsgálja lehetőségét, hogyan lehet konkrét célokat kidolgozni ezen gépjárművekre. Tisztelt képviselők, mint látják, rendkívül elfoglalt év áll mögöttünk a klíma jogszabályalkotásban. Mindig most is várom a szoros együttműködést önökkel, hogy elérjük ezeket az eredményeket. A párizsi megállapodással hatalmas jó indulás van mögöttünk, ha el tudjuk fogadni ezeket a jogszabályokat, akkor ez fordulópont lehet a teljesítésben is. Köszönöm, biztos úr. Most pedig meghallgatjuk a képviselőcsoportok eh, képviselőit, a néppárt részéről Péter Líze. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönöm a prezentációját, illetve az elkötelezettségét is. A folyó nyugalkotási folyamatokkal kapcsolatban először az RTS-re e szeretnék kitérni intenzív eszmecserét folytatunk, legalábbis a frakción belül. Úgy, gondolunk, úgy gondoljuk, hogy az energiaintenzív felhasználású ágazatok számára ez egy jó javaslat, és a 10 százalék is kapcsán valószínűleg nem fog az, fognak a különböző ágazatok ingyenes egységeket kapni. 43%-os csökkentésben gondolkozunk, és meg kell vitatnunk azt, hogy ezt hogyan tudjuk javítani, méghozzá úgy, hogy a az intenzív energiafelhasználású ágazatok közül például az acélipar, hogyha a legjobb 10%-hoz tartozik, akkor 100%-osan ingyenességben részesüljön. Ehhez sok mindenre szükség van, különböző lépésekre, így például az erőfeszítések megosztására is. A tagállamok nagyon vonakodnának, hogyha saját maguknak kellene felelősséget vállalniuk, de biztatnám őket és arra ösztönözném őket, hogy önöket, hogy legyenek szigorúak, ne engedjék meg azt, hogy a tagállamok ne cselekedjenek, egyes ágazatokat leterheljük, ugyanakkor más tagállamokkal szemben kevésbé vagyunk határozottak. A mezőgazdaság esetében nincs olyan sok potenciál, de azért az erőfeszítésekből őket sem zárhatjuk ki, és nem engedhetjük meg a kiskapukat sem. Végezetül van egy köztes ágazat, a légi közlekedés, az LTS-ben e nem szerepel úgy, mint többi ágazat, és a célkitűzések sem ennyire nagyra törőek, úgyhogy oda kell figyelnünk arra, ami az EU-n kívüli járatokat illeti. Ugyanakkor az Európai Unión belül talán észszerű volna ugyanúgy kezelni a légiközlekedési ágazatot, mint más ágazatokat, és így az energiaintenzív ágazatokat is egy kicsit tehermentesíteni tudnánk. Elnök, köszönöm szépen! a szocialista frakció részéről Matthias Gróte. Köszönöm szépen. A párizsi eufória után, amikor is nem számítottunk arra, hogy eredménnyel zárulnak a tárgyalások, hiszen tudjuk, hogy a tárgyalás az Európai Unión belül is milyen nehéz, 28 résztvevővel. Most azonban fontos, hogy előre lépjünk, és mértékkel haladjunk, és az éghajlat védelmét előre vigyük. A kibocsátás kereskedelmi rendszerrel is a néppárti kollega említette, hogy hol szeretne mentességeket. Én azonban a légi közlekedésnél egyértelműen leszögezném, hogy nem szeretnék mentességet kapni. Nagyon nehezen indokolható, hogy mindenkinek kell egy jármű, gépjármű adót fizetnie, például amikor tankol, de pont a légi közlekedés esetében, ahol nincsenek adók, vagy nincs egy másfajta szakpolitikai eszköz, azt hiszem, hogy Európában mindenképpen jó lenne, hogyha az egyenlő bánásmód elvét érvényesítenénk. Ez nem, egy, nem szabad, hogy kibontakozzon egy olyan vita, amely esetében egyeseknek nem kell semmit sem teljesíteniük, másoknak viszont igen. Tehát egyenlő bánásmódban kell részesíteni mindenkit. Talán ki tudna térni arra, hogy mi a helyzet az RTS e rendszerrel, különösen ami a légiközlekedést illeti. Úgy gondolom, hogy egységes volt az álláspontunk, és európai parlamenti delegációként is Párizsban egyértelműen egységesen léptünk fel a légiközlekedés és a hajózás terén. Sajnos ezt a javaslatot felvizezték, ami pedig a széndiokszid kibocsátás standardjait illeti, a nehéz gépjárművek, valamint a könnyű gépjárművek esetén, ugye ezek is szerepelnek ebben a csomagban, úgy gondolom, hogy egyértelműen beszélnünk kell arról, hogy a bizalom odaveszett, főleg ami a dízelt, illetve a NOx gázokat illeti. A bizottság részéről mindenképpen egyértelműen kell beszélnünk, hogy 10 foknál vagy hány foknál kapcsolnak le a járművek, azt hiszem, hogy mindenképpen egységes standardokra van szükség és cselekednünk kell. Ezt persze csak a típus jóváhagyással tudjuk megtenni, de a levegő problémáját például, ami Észak-Olaszországban jelentkezik, vagy a városokban, nem tudjuk megoldani, hogyha vannak mindenféle kiskapuk, amelyeken keresztül az európai jogszabályokat meg lehet kerülni. Éppen ezért még mielőtt elkezdenénk valami újat kigondolni, meg kellene vizsgálnunk a javaslatnál azt, hogy vannak-e olyan dolgok, amelyek esetében legálisan meg lehet kerülni a szabályozást. A hatás értékelést figyelembe kell venni. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok munka vár még ránk ezen a területen, és a hitelességnek is nagyon sok köze van ehhez. Az embereket be kell vonni, és nem szabad, hogy Európa kettős mércével mérjen. Egyes ágazatok, például az acélipar esetében leterheljük az ágazatot, mások, másoknál megmentesség érvényesül. Tehát egyenlő bánásmódon volna véleményem szerint a hangsúly, és arra kérném a biztos urat, hogy ezt vegye figyelembe. Nem tudom, hogy jól értettem-e az effort sharing ez még a nyár előtt valóra válik, vagy ezt az anyagot majd nyár után kapjuk meg? Nyár előtt remek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. A konzervatív frakcióban Juli Gerling. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm. Igyekszem az időt tartani, és a kérdésekhez tartom magam. Konkrétan azt kérdezném először kérdezni, hogy a tehergépjárművek CO2 kibocsátás illetően beszélt egy dekarbonizációs tervről múlt héten Amsterdamban nagyon sok szó esett arról, hogy jövőbeli rendszerekben a közlekedést is figyelembe veszik, hogy egy tátongó lyuk a CO2 kibocsátás jogra vonatkozó jogalkotásban az LDT 2017-ben kerülnek sorra, az RD ügyek, meg a WLTP ügyében vannak fogyasztói kértések is. Hogy vajon valóban az áll -e a címkén, amennyi a kifogásban van kibocsátás anyag, a nitrogénoxid származékok tekintetében lehetőséget kell teremteni arra, hogy ez a tehergépjármű javaslat mi hamarabb kijöjjön mindezen okoknál fogva. Ezért kérdem, mikor a várható, mikor kerül a parlament elé a gépjármű, tehergépjármű CO2 javaslat, és mikor integrálódik a másik két téma körébe. Másik konkrét kérdés az ETS rendszer, illeti pontosabban azon vitákat, amelyekről olvastam, hát jól tudom, múlt héten a francia javaslat az mert ár folyosóról, Szeglen Royal javaslatáról van szó. Önöket érdekli egy ilyen mechanizmus? Hiszen a brit ö, árképzés mellett érdekes lehet Vajon gondolkoznak-e ezen része lehető megoldásnak, vagy csak egy érdekes vita és nincs relevanciája? Köszönöm. Az Alde nevében Gerbrandi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött, és hogy világosan elmagyarázta, mit várhatunk a bizottságtól ez a politikai területen. Egy megjegyzés a nehéz tehergépjárművekre vonatkozóan. Mondta, hogy a bizottság ö, új sztenderdek felállításán gondolkodik. Ezt úgy tűnik, hogy ez azt jelenti a bizottság meg, nyelvezetében, hogy ténylegesen ezt fogják tenni. Amerika, Kína, Japán már ö, meghatározott a buszokra és gépe, nehéz gépjárművekre CO2 képes, ezeket mi miért ne tennénk mielőbb. Aztán a fő kérdésem a ugye, hát, széndiokszid buborék téma, ami egy NGO téma volt eddig, ám az elmúlt hónapokban, mint hogyha a központi bankok, a brit, a holland, sőt az Európai Központi Bank is jelentéseket készített a Carbon Bubble témájában. Múlt héten láttuk, hogy a legnagyobb, világ legnagyobb szénbányája az Amerikában, a Tibadi, csődbe ment. Nem csoda, ha látjuk, mi történik ezen a piacon. 97%-ot vesztett el értékétből csak egy év alatt. Ez az, ez az ágazat. És csak né, Ausztrál szénbányákban 4 milliárd dollár ment. Nem csak Amerikában látható ez, hanem több millió euró vészel naponta Kelet-Európában a szénbányák, szénbánya vállalatok veszteségét összeírva. Úgyhogy nagyon súlyos problémát kell lássunk itt. A központi bankok egy, egy rendezett energia átállásra szólítanak föl, egy kaotikussal szemben, amely hatalmas piaci sokokat és veszteségeket hozhat. A szénbányászat veszteségei magukért beszélnek, amikről amiket most említettem. Kérdésem tehát a következő. A bizottság észlelte, hogy a központi bankok jelentésének mi a lényege? És tervezik biztos társával Jonathan Hillel, hogy kidolgoznak egy javaslatot, amely némileg rendezettebbé teszi az energetikai átállást, hogy ne okozzon ilyen kaotikus zavarokat. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Most a GUE nevében Stefania Torres képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Az igazság az, hogy egy kicsit meglep az, hogy itt jár mostanság Kányéte úr, miután kirobbant a Panama aktákkal kapcsolatos botrány, amelyben az ő családtagjainak a neve is felmerült, különböző svájci bankszámlákkal, illetve panamai vállalatokkal. Az igazság az, hogy én elszégyelném magam, még a lemondásomat is felajánlanám, ahogyan azt Szória spanyol miniszter tette. Ez azt hiszem, hogy hasznos lenne. Szória a miniszter ugye lemondott Spanyolországban. Szeretnék néhány kérdést feltenni önnek. Térjünk a lényegre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számos jelentésében kijelentette, hogy Spanyolország nem teljesíti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos kötelezettség vállalásait, sőt, növekedtek is ezen kibocsátások mi a véleménye erről? Véleménye szerint ez összefügg azzal, hogy ön az esetek 80%-ában inkább a lobbikkal egyeztet, európai biztosként? és végül ennek az a következménye, hogy sokkal inkább a nagy vállalatoknál dolgozó barátainak az érdekeit szolgálja, mint az emberek egészségének védelmét. Egyébként meg milyen biztosítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy ön egy jó biztos, és a legjobb infrastruktúrális projekteket választja ki az Európai Uniónak, miután Spanyolországban különböző botrányok robbantak ki, amelyekből az is kiderült, hogy az Európai Néppárt legkevésbé a természeti forrásainkat védi. Úgy gondolom, hogy a különböző korrupciós botrányok, illetve adó elkerülési botrányok mellett, amelyek a spanyol néppártot érintik, azt is láthatjuk, hogy ön nem alkalmas erre a posztra, hogyan ezt már több, mint, több alkalommal kifejtettem. Másfelől pedig a spanyol néppárt úgy gondolja, hogy a mandátum egy bianco Ez nem így van. Felelősek vagyunk az állampolgárok iránt, a választópolgárok iránt tisztelem a választó polgárokat Spanyolországban, és éppen ezért kívánom azt, hogy felismerje azt, hogy mekkora kárt okoz a társadalomnak. Köszönöm. Jávor úr következik a zöldek nevében. Megtisztel minket a látogatásával. Az én kérdésem alapvetően az ön által is emlegetett eh, földhasználat, földhasználatváltással a LULUCF-fel kapcsolatos. A e, Párizsi Egyezmény ugye az eredeti e, várakozásokhoz képest nem csak egy 2 Celsius fokos célt tűzött ki, hanem lehetőség szerint másfél Celsius fokos e, célkitűzést is tartalmazott, miközben az európai klíma célok a 2030-as csomag alapvetően egy 2 Celsius fokos klímaváltozáshoz kerültek kidolgozásra. E tekintetben már többször kérdeztem önt, hogy vajon várhatjuk el, hogy növekednek a, az uniós célkitűzések, ambiciózusabbá válnak-e, de különösen fontos kérdés ez a, a földhasználat területén, és szeretném kérdezni, hogy a bizottság tervezi-e, hogy a másfél Celsius fokos párizsi célkitűzésekkel megpróbálja összhangba hozni a LULUCF csomagot, legalább azon a szinten, hogy a 2050-es 80-95 százalék közötti célkitűzések közül a felső határhoz a 95 százalékos dekarbonizációs eh, célhoz igazítja a LULUCF-et. És ezzel kapcsolatosan a másik kérdés, hogy eh, eh, ugye nagyon sok tagállami kísérlet és nyomás van arra, hogy a LULUCF elszámolásokat kreatív módon alkalmazzák, és gyakorlatilag megpróbálják integrálni az általános karbon elszámolásokba, ami fölveti azt a problémát a statisztikai elszámolás, hogy jelentős mennyiségű forró levegő Eh, kerülhet megint a piacra, hogyha a LULUCF elszámolások bekerülnek a, a többihez hasonló eh, eh, elszámolásokba, ami gyakorlatilag teljesen értelmetlené tenni azokat az erőfeszítéseket, amiket például a Market Stability Reserve-vel megpróbált a, a, bizottság megvalósítani, tehát stabilizálni a, a, a karbonpiacot. Az a kérdésem, hogy a bizottság ki fog-e tartani keményen amellett, hogy a LULUCF és egyébként a, tehát hogy a, a, a LULUCF szektor az önálló pillérként megmaradjon, és ne kerüljenek összekeverésre a különböző elszámolási eh, formák, annak érdekében, hogy a tagállamok ezzel a trükkel eh, gyakorlatilag eh, ingyen további ilyen forró levegő kvótákat tudjanak maguknak előállítani. Köszönöm szépen. E Köszönöm. Michel Dordának következik. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, ez a dialógus és az a lehetőség, hogy gondolkodhatunk egy kicsit együttműködésünk, illetve a nagy kihívások kapcsán nagyon fontos. Szeretném felhívni a figyelmét arra, amit egy nagy gazdasági átalakulás és ökológiai átalakulás nyomon kísérését illeti kevesebbet szennyezett minden érintett, eh, és mobilizált, eh, hogy fenntarthatóbbá eh, tegye ezt a területet. Úgyhogy abszolút egyetértünk ebben. De minden probléma a módszereket, illetve az átalakulás módszereit illeti. Mi úgy döntöttünk, hogy a szennyező fizetelvet kövessük, például az ETS rendszer reformja nagyon sok ágazatban, például az szén szivárgásra kell, hogy odafigyeljen a közlekedésnek zöldebbnek kell lennie, és szeretnénk, hogyha a bizottság ágazatra bontaná fel mindezt. Azonban, ami a tényeket illeti, tényleg approximatíve közelítik meg a gazdasági közvetlen következményeit ennek az átalakulásnak, a vállalataink és gazdáink kettős nehézséggel kell, hogy szembenézzenek. Először is az európai norma, majd a versenyképesség terén való visszaesés miatt. Nagyon fontos az ipari ágazat, amelynek magas hozzáadott értéke van, és ugyan kibocsát ö, ilyen jellegű gázokat, de nagyon fontos lenne, hogy az LTS e rendszerbe is bekapcsolódjanak. Biztos úr, szeretném tudni, hogy a bizottság szándékában áll-e megerősíteni értékelését a rendeletnek, illetve hogy jobban bevonja a gazdasági, illetve a civil társadalmi érintetteket ebbe a folyamatba. Nagyon sokat beszélünk mostanában a Párizsi megállapodás végrehajtásáról vigyük ezt még közelebb az állampolgárokhoz, a gazdasági realitáshoz. Nagyon fontos kihívás ez. Nagyon fontos, hogy az európai szabályokat megfelelően értékeljük és állítsuk be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a biztos úré a szó a válaszadás jogán. Eh, eh, Köszönöm a szót. Ami az egyes ipari ágazatok aggájait illeti, a kibocsátások terén megfogalmazott célokat illetően a bizottság részéről. A, javaslat, a javaslat előkészítés előtt nagyon sokat elemeztük azt a kérdést, hogyan tudjuk elkerülni a szénszivárgást. Ezért változtattunk a megközelítésen, és ezeket az ágazatokat megvizsgáltuk, illetve azokat, amelyek a versenyképesség szempontjából fontosak számunkra. Két csoportot közelítettünk meg. Tudom, hogy vannak aggályok itt a parlamentben, és egy harmadik megközelítést szeretnének egyesek, mások intelligens dolgokat szeretnének, hogy védjük azokat az ágazatokat, amelyeket úgy éreznek nagyobb veszély fenyeget. A bizottság nyitott a parlament felé, dialógust folytatunk, elemezzük minden javaslat gazdasági következményeit. Ugyanis, ha 11 ezer ipari létesítményt akarjuk osztályozni, nem könnyű feladatot vállalunk fel. Minden egyes alkalom, amikor egy ágazatot az egyik csoportból a másikba helyezünk, az összes többit valamilyen gazdasági hatás éri. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy hol van a, a ö, vegyipar, a cementipar, stb. stb. Egy évbe tartott, egy, egy évbe telt, mire a javaslatot elkészítettük, és minden munkatársam támogatja a szakmai segítségnyújtást minden egyes ágazat vonatkozásában. Nagyon összetett jogszabályról van szó. Liza úr, rámutatott arra, hogy egyes tagállamok vonakodnak a végrehajtástól. De amikor globális célkitűzésekről beszélünk, vannak olyanok, akik támogatnak minket. Amikor viszont a nemzeti célkitűzésekről beszélünk, és azt mondják, hogy például a mezőgazdaság terén mi a helyzet a célkitűzésekkel, biztosítatom önöket, hogy a 19 tagállam közül szinte több volt az ambiciózus elképzelés, mint a bizottság javaslatban. Persze aztán nyilván minden egyes tagállamnak is vannak ilyen céljai, eh, de tiszteletbe kell tartanunk mindent, hogy legalább 40%-ot érjünk el az üvegházhatást kibocsátások terén. Ezért az adott irány célja az, hogy az összességében 30%-os célt elérhessük itt Európában. Az biztos, hogy itt az egyik nehézség nem más, mint a mezőgazdaság. Hogyan tudunk megbírkozni az itt felmerülő problémákkal? Egyértelmű, hogy rogalmassági mechanizmusra van ö, szükség a LULUCF-ben, hogy figyelembe vegyünk bizonyos korlátokat, amelyek a mezőgazdasági kibocsátások kapcsán felmerülnek. Úgyhogy lesznek újabb fejlemények, a LULUCF, e, illetve az irányelv e, közötti kölcsönhatás terén. Légi közlekedés. Többen is emlegették, hogy Párizsban a repülést és a tengeri szállítást egyértelműen ki akartuk emelni. Mert hozzá kell, hogy járuljanak azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyek célja az, hogy jóval alá menjünk a két foknak. A bizottság megoldása a következő. Ez az alapja tárgyalásoknak, a megfelelő mechanizmusnak, a roadmapnek. Mindazonáltal vannak gyenge pontjai. főleg a 2030-as célkütőzések terén. Az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve próbáljuk a célokat elérni, az IKEA kapcsán az idén. Tegnap tárgyaltam az amerikai környezetvédelmi ügynökséggel, illetve az éghajlatváltozásért felelős tárgyalásokkal, hogy hogy tudunk ezen a téren célokat elérni. Pillanatnyilag kétféleképpen közelítjük meg a megoldást, különbözőek a az ambíciók, de támogatnunk kell egymást és kínáláspontját, ugyanis ezen a területen egyértelműbb az ő álláspontjuk, mint más országoké. Ne feledkezzünk el erről. De tudatában vagyunk annak, hogy a bizottság a kibocsátási kereskedelem kapcsán be kíván számolni az Európai Parlamentnek és a tanácsnak, a 2016-os IKEA ülésről, és megfelelő intézkedéseket kíván figyelembe venni, amikor EU szintű jogszabályokat kíván alkotni. Azonban, hadd mondjam el azt, hogy nagyon nehéz a dolgunk, mert szorít az idő. Ha pozitív az IKEA eredménye, az jó, de a bizottság már is elkezdte az előkészületeket az európai kibocsátási kereskedelmi rendszer felülvizsgálatára. A roadmap is nyilvánosságra került már, az elkövetkezendő folyamatokról. Beke, beindult a nyilvános konzultáció, és ez május folyamán is folytatódni fog, de meg kell várnunk a végleges konzultáció eredményét. Nagyon szoros a határidő a végleges javaslat elkészítéséhez. Meg kell várnunk az IKEA ülés eredményét, és október elejére el kell készítenünk a javaslatot. Az új jogszabályokban teljes társ jogalkotásra van szükség. A 2018. március 31-i határidő lejárta előtt, ami a végrehajtásra vonatkozik. Úgyhogy a bizottság, ahogy megvan a javaslat, azonnal a parlament elé terjeszi. Optimisták vagyunk, hogy megállapodás születik majd. Mindazon által minden házi feladatunkat elvégezzük, és azonnal önökhöz fordulunk, ahogy az IKEO jelentés megszületik. Aztán a következő terület is rendkívül összetett. Először is ambiciózusoknak kell lennünk, és bizalmat kell keltenünk a fogyasztókban. A bizottság nagyon jól tudja, hogy nagy a különbség a mért és a feltételezett adatok között, ami a kibocsátásokat illeti. Nagyon fontos a harmonizált gépjármű tesztelési rendszer bevezetése, az év végére ennek működnie kell, de ugyanakkor a bizottság azon gondolkodik, hogy valós vezetés közben végzett CO2 kibocsátási teszteket kell bevezetni. Ehhez szakmai tanácsra van szüksége a bizottságnak. A mechanizmusról az év későbbi szakaszában kapunk információkat. Tehát, ha meg lesz a mechanizmus a valós vezetési körülmények között végzett tesztekről, meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt a jogszabályokba beilleszteni a célkitűzések terén. Nos, mikor születik meg a javaslat? Nagyon jó orvos volt a kérdés. Lehető legtöbbet megteszünk annak érdekében, hogy még a nyári szünet előtt, július közepére megszülessen a javaslat. Mégpedig azért, mert először is a parlamentben hosszasan fognak eszmecserét folytatni erről, ez nyilvánvaló. Talán a LULUCF is meg lesz egyszerre, másodszorban, mert ratifikálni kell a Párizsi Egyezményt április 22-én írjuk alá, de az Európai Uniónak ratifikálnia is kell, mielőtt hatályba lép. 55 ország, az országok 55%-a, 55%-os kivécsátás, a két 55-ös szám, ne felejtsék el. Ez az Európai Unió részéről a legambíciózusabb cél, de a hatályba lépés előtt nem ratifikálták még. Nagyon sok tagállam nem akarja elindítani a ratifikációs folyamatot addig, amíg nem tudják, hogy mi lesz a nemzeti cél. A célkitűzés, mi történik ezekkel. Elfben, ha ratifikáció lezajlott, utána tudjuk ezt elküldeni. A realitás viszont az, hogy nagyon sok tagállam nem kezdi el a ratifikációs folyamatot addig, amíg nem tudnak a célkitűzésekről. Már elkezdtük velük a tárgyalásokat, és nagyon sokan nagyjából tudják már, hogy mit várunk majd tőlük, mint elérendő célokat, de szeretnék visszaszorítani őket egy kicsit. Úgyhogy ezért próbálunk a gyors megoldás síkján lépni. Ami a gépjárműveket, nehéz gépjárműveket illeti. Gerding asszony említette, ezt a témát. Pillanatnyilag a monitorozás jelentéskészítés témájában készítjük a javaslatot. Most vagyunk a munka végső stádiumában. 2017-re meg lesz, remélhetőleg. De a CO2 kibocsátásokra visszatérve, konkrét célokat szeretnénk a nehéz tehergépjárművek vonatkozásában is ö, megállapítani, de először a monitorozási jelentés készítési témát kell lezárni, és utána térhetünk át a célokra, a kibocsátási célokra. Pillanatnyilag az ipar úgy gondolja, hogy akkora verseny ezen a téren, hogy a teherautók már is jól teljesítenek, mert a tulajdonosok célja is ez, de azért vannak olyan országok, amelyek már a célkitűzéseket megfogalmazták, és majd a bizottság értékeli, hogy hogyan tudják ezeket elérni. Aztán volt egy konkrét kérdés a határokat illetően, a folyosókat illetően. Piac alapú kibocsátási rendszerről döntöttünk, hogy ne legyen politikai vagy adminisztratív beavatkozás. Olyan árakat szeretnénk mindannyian, amely beruházás ösztönző. De még mindig nem működik rendesen az a mechanizmus, amiről döntöttünk, és ami elvileg mindenféle politikai vagy egyéb befolyás mentesen működik. Ami a jelenlegi javaslatot illeti, reformot próbálunk bevezetni, és a piaci stabilitást megállapítani. Vannak bizonyos küszöbértékek, akkor nehéz eszmecserét folytani. Hát látják, mi folyik ma a, a kibocsátási rendszeren belül. Erről lesz eszmecsere, úgyhogy elfben teljes mértékben támogatjuk javaslatunkat. Nyilván a parlament módosítókat nyújthat be hozzá, de a bizottság úgy gondolja, hogy ez a rendszer az előre vezető út, Ömbrandi úr a nehézgépjárműveket említette, 2017-ben meg lesz a monitorozási, jelentéskészítési dokumentum, javaslat, a célokat utána tudjuk meghatározni. A CO2 kibocsátási célok meghatározásához sok időre volt szüksége a bizottságnak a másfajta gépjárművek esetében is, most jön a többi. Mi a helyzet a karbon buborékkal? Nem csak a szénbányászattal foglalkozó, hanem az összes többi vállalat esetében. Nézzünk szembe a tényekkel. Párizsban megállapodtunk abban, hogy nyomjuk le a felmelegedést két fok alá. Ez biztos. De aztán 1,5 lett megállapítva. Kértük, készüljön egy tanulmány, hogy az egész öttized milyen hatással lenne. Az elfogadta ezt a kérést, úgyhogy 2018-ban jelentést fognak készíteni az 1,5 kapcsán, hogy ez mit is jelent. Minden esetre Párizsban 2020-ban a különböző karbonra vonatkozó stratégiákról is szó lesz. Az IPCC-vel kapcsolatban meg lesz a 2018-as jelentés, gazdaság és szociális következményekkel együtt, hogy a dekarbonizációs roadmap megfelelően beindulhasson. Itt elemzésről van szó, amit majd a, a, azok a változások eredményeznek, amelyeket be kell a gazdaságba vezetni. És ennek nyilván óriási jelentősége lesz. Nagyon alapos tanulmányt kell készítenünk, tehát 2018-ban ezen hatásokról annak érdekében, hogy az ENSZ-be elküldhessük 2020-ban, az évszázad közepéig tartó stratégia témájában. Itt nem csak éghajlatról van szó, hanem nagyon sok minden másról is. Katainen elnök úr is mellette volt, hogy a növekedés, munkahelyek terén is vizsgálódjunk, ez nagyon fontos a bizottság számára. Tehát teljes mértékben részt vesz ebbe az egész bizottság, az alelnök koordinálja, összetett erőfeszítésről van tehát szó, és nagyon sok munkára lesz szükség. Hill biztosan együtt is nyilván, de ez már szélesebb körű probléma, ami nem szorítkozik csupán a bankokra, az egész gazdaság benne van. Nagyon jelentős változást jelent ez a dekarbonizáció a gazdaság minden területén. Csak a végrehajtás már nagyon nehéz lesz, amiről az országok beszéltek. Óriási beruházásokra van szükség az ENSZ javaslat végrehajtásához is, és ezzel a kihívással is foglalkoznunk kell. Estefania Torres azt vetette a szememre, hogy sokat egyeztettem a lobbikkal. Egy olyan biztos vagyok, akinek az a szokása, hogy fogadok mindenkit, aki ezt kéri tőlem. Egyébként az átláthatósági regiszter szabályait követem, és az üléseim jegyzőkönyve mindenkinek a rendelkezésére áll. Természetesen a környezetvédelmi civil szervezetekkel mindig találkozom, egyébként rendszeres gyakorisággal természetesen, és természetesen találkozom az megújuló energiagyártókkal, a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, a szakszervezetekkel, mindenkivel, aki kopogtat az ajtómon. Ha látnám, hogy hány ülésre kerül sor a bizottságban, akkor meggyőződhet arról, hogy egy olyan biztos vagyok, akinek mindig nyitva az irodája ajtaja, azért, mert kapcsolatban kell lennünk az állampolgárokkal, hogy megismerjük a társadalom, az állampolgárok aggájait, az őket foglalkoztató kérdéseket, ez alapvető. Ha azonban ön bírálja az én tevékenységemet, ehhez joga van. Ha megnézi, hogy mit tettem tavaly, beutaztam az egész világot, azért, hogy konszenzust alakítsak ki, és um, egy koalíciót, hogy valóra váltsuk a párizsi megállapodást. Ezt tettem, amit pedig most idén teszek, az az, hogy a szükséges jogalkotást uh, meghozzuk, hogy a párizsi megállapodást valóra váltsuk. Természetesen ezt teszem, és uh, ez az, amire törekszem. Az összes ágazatot megpróbálom bevonni és azt hiszem, hogy ez alapján ismerheti meg azt, hogy én mit teszem. Elég, ha megnézi, hogy milyen jogszabályokat dolgozunk ki az ETS témájában, vagy a megújuló energiaforrások, vagy az energiahatékonyság kérdésében. Azért dolgozunk, hogy a célokat elérjük. Jávor úrnak válaszolva, aki a másfél-két fokot kér, fokra kérdezett, azt tudom megismételni, amit elmondtam már korábban is. Megpróbáljuk kidolgozni az évszázad közepéig szóló stratégiáinkat. 2023-ban lesz egy folyamat, amelynek során mérleget vonunk, és meghozzuk a további döntéseket. Természetesen a LULUCF hozzá kell járuljon ehhez, a mezőgazdaság is komoly potenciállal rendelkezik, de ezzel egyidejűleg biztosítanunk kell a környezeti integritást, ugyanis hogyha a, nem szabunk határokat a LULUCF esetében, akkor gyakorlatilag a vállalás elosztási mechanizmus sem fog működni, és ez azt is jelenti, hogy a széndiokszid kibocsátásnak lesz egy felső határa a LULUCF esetében. Meghatározzuk, hogy hány millió tonna lesz ez, tehát lesz egy korlátozott mennyiség. Michel Dornano szintén említette a gazdálkodásban a versenyképesség visszaszorulását. A LULUCF javaslatot úgy dolgoztuk ki, hogy Hogán biztosan szorosan együttműködtünk. A mezőgazdasági ágazat aggályai tehát fokozottan figyelembe vettük, és Hogan biztossal konzultálunk a javaslataink kidolgozásában. Ami az érdekelt felek bevonását illeti, azt kell mondjam, hogy a konzultációnak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, hiszen ez létfontosságú. Figyelembe kell vennünk az érdekelt felek véleményét, de ugyanilyen fontos a hatásértékelés is. Tehát alapos hatástanulmányokat végzünk, amelyek elvégzése nagyon időigényes a hatás értékeléssel foglalkozó tanács górcső alá veszi a különböző forgatókönyveket, és ugyanígy figyelembe vesszük azt is, hogy mennyire megvalósíthatóak a javaslatok. Tehát az ambíciót a megvalósíthatósággal szeretnénk ötvözni. Éppen ezért nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a hatás tanulmányok, bármilyen szakpolitika következményeinek, hatásainak. Tehát a konzultációval mindenképpen bevonjuk az érdekelt feleket. Elnök, köszönöm szépen. És még mielőtt meghallgatnánk a második fordulóban a képviselőket, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy 19-en jelentkeztek. Kérnék mindenkit, hogy ha lehet, akkor rövid legyen. Tartsuk tiszteletben az időt. Ivó Belet az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Nem fogom megismételni az elhangzottakat a ETS javaslatot említette, és más javaslatokat is, ugye ezt júliusra időzítette. Természetesen ez az ETS és a non-ETS szorosan összefügg. 2017-ben majd a két határozat összekapcsolódik, ezt nem kerülhetjük el. Láthatja, hogy itt az lts e en kívüli ágazatokra nézve nagyobb ambíciót szeretnénk, mert így az lts e en belüli mozgástér is növekedne. Nyilván óriási munka az ön számára megállapodni a nyár előtt a különböző tagállamokkal egy ilyen gyorsított eljáráson belül. De Péter Líze és Matthias Grót is említették a légi közlekedést, mi támogatjuk az elképzelést, főleg az EU-n belüli légiközlekedés esetében, és a nehéz tehergépjárművekkel kapcsolatos terveit is támogatjuk, illetve a gyorsított eljárást. Az ETS-en kívüli ágazatok, ágazat esetében pedig az épületek, valamint a nehéz tehergépjárművek esetében. Második kérdésem, elnök úr, a cementre vonatkozik ugyanis ebben az ágazatban vannak innovációk, amelyek eredményeképpen nem amelyek eredményeképpen elnyelik a széndiokszidot. Azt hiszem, hogy ezt érdemes volna megvizsgálni, tanulmányozni ezen innovációkat, hiszen jelenleg ezeket nem tudjuk számszerűsíteni az LTS-ben. Nem lehet külön egységeket kapni, hogyha elnyelik a széndiokszidot. Úgy gondolom, hogy az ilyen fejleményeket, az ilyen fejlődést támogatnunk kellene, Szeretném tudni, hogy hogyan vélekedik ezen innovációkról a cement és más ágazatban. Köszönöm. Mr. Paulucci. Köszönöm, Paulucci úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. A CO2 kibocsátás csökkentésének célját megfogasztunk Párizsban, de ez az ETS rendszertől függ nagy részben. Ambíciózusoknak kell lennünk, biztos úr, ez biztos, de úgy gondolom, hogy ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a azon problémákról, ami a gyors előrelépéshez kapcsolódik. Az ETS rendszer, még egyszer elmondom, az egyik legfontosabb az éghajlatváltozási politikánk részét képezve a belső piacon. Mi történt az elmúlt években? Vegyük például az acélipart. Egyes államok úgy döntöttek, hogy segítenek a cégeknek, mások azonban úgy döntöttek, hogy nem. A, ez torzuláshoz vezetett a versenyterén, az egyes államokban ugye más és más ETS rendszerhez vezetve. Aztán ott van az antitrust kérdése. A közösségi konkurensekkel szembenéző cégek nyilván előnyt élveznek, hogyha valamilyen nemzeti támogatásban részesülnek. Mi a célunk? az egyes nemzeti lehetőségeknek megfelelően eljárni. Ami a tagállamokat illeti, nyilván tiszteletbe kell tartaniuk a megállapodások tartalmát. Ha valós energiauniót akarunk létrehozni, ez a megoldás. Az Európai Parlament már nyilatkozott a megoldásokról. Azonban sajátos feladataink is vannak, ami az energetikát illeti, ösztönözni kell a megoldásokat. Mi a helyzet a bizottsági szándékokkal ezen a téren? Köszönöm. Köszönöm szépen, azt, asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr. Az európai acélipar rendkívül nehéz helyzetben van, nagyon alacsony ki, áru kínai versenyel kell szembenézzem. A sok oka ezen alacsony árnak az az, hogy Kína nem tett vállalásokat a klímapolitika tekintetében olyan mértékűeket, mint Európa. Ez biztosítja a versenyelőnyt az acéliparban számukra, és ott kibocsátás csökkentési célok sem érvényesülnek. Ha Kínát piacgazdaságnak tekintjük, akkor nem tudjuk megvédeni az európai ipart, nem tudja megvédeni magát. Az európai ipari ágazatok többsége a méltánytalan kínai versenytől. Kérdésem tehát az, mit gondol arról, hogy Kínát elismernénk piacgazdaságként? Milyen kihatásai, konzekvenciái lennének egy ilyen döntésnek? Ön miben látja? ennek lehetséges kihatásait. Vajon a bizottság elégedett Kína vállalással a klímaváltozás ellen? Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Mivel hamarosan távoznom kell, a válaszát nem fogom tudni meghallgatni, de az asszisztensem majd jegyzetel. Volna két kérdésem először is a közlekedési ágazattal kapcsolatban említette a közutakat, ami ugye fontos, illetve a légiközlekedést, de a hajózást mellőzte. A hajózást is egyébként Párizsban teljességgel kihagyták hogyan vélekedik a kibocsátások csökkentéséről a hajózási ágazaton belül, illetve az IMO-val egyeztetem. Ez van az egyik kérdésem. A második, az óceánok és a tengerek megkötik a széndiokszidot, oxigént állítanak elő, tehát ezeket is figyelembe kell vennünk. Éppen ezért a kérdésem az, hogy az óceánok és a tengerek milyen szerepet játszanak az éghajlat célok elérésében. Köszönöm, Oken asszony. Köszönöm szépen. De én Dánul fogok beszélni. Itt vagyok. Nem nyilvánvaló egyáltalán, hogy a biomassa felhasználása, elégetése, CO2 kibocsátás tekintetében semleges volna. Lehet, hogy még rosszabb hatást mutat majd, mint a szén felhasználása. Ám hatalmas igény, túlzott igény mutatkozik a biomassa tekintetében. A legtöbb EU tagállam fenntartható energia terveit jelentős részben a biomasszára alapozza. Ez nem feltétlenül helytálló és helyén való. Lehet, hogy az egész energiapiacot oda mozdítjuk, hogy akár az élelmiszerellátás kárára szolgálunk. Oda juthatunk, hogy kivágják az erdőket a biomassa termelés fokozása érdekében. Ez a legszörnyűbb lehetne, amit tehetünk az üvegházatásokhoz a bázok kibocsátása terén. Nem tartható fel körkörösen a CO2 megkötése és tárolása. Nem tudjuk, nem tudjuk lépést tartani a kibocsátással a megkötés révén, ha beindul ez a ö, körmozgás. Kérdésem, hogy a bizottság meg tudja ígérni azt, hogy a fenntarthatósági elvek érvényesülnek a biomassa tekintetében is? Megfelelő mértékben érvényesítik ezeket? Az ájlok hatásokról is tekintettel? Figyelme veszik a CO2 kibocsátásokra vonatkozó konkrét negatív hatásokat és a földfelhasználásban várható negatív hatásokat? Remélem tehát, hogy a mai ígérete, miszerint nagyon szigorú kritériumrendszer érvényesül majd a biomassa felhasználásában, legalább olyan szigorú lesz, mint a bioüzemanyagok esetében volt. Köszönöm szépen. Jean-François Jacques. Monsieur le Biztos úr, Március 10-én az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az értékelési jelentést a Linuxről, a biokarburánsekről, amelyeket felhasználnak az Európai Unióban többek között. A bizottság három szakértőnek, az Ecofisnek a Jázának és az iForteknek segítségével készítette ezt a jelentést. Ami a bioüzemanyagokat illeti, a tagállamok vidéki területein több ezer munkahelyet teremthetne ez. Segíthetne a vidéki lakosság munkához jutását. A Mercosurral szabadkereskedelem fog, zaj vezethető be, preferenciális tarifát 600 millió etanolt javasol a bizottság évente. A bizottság tehát kapacitásunkat csökkentette, korlátozta ezzel az országgal, ahol a linükre semmiféle ellenőrzés nem létezik. Biztos úr elmondaná, hogy milyen logika szerint jártak el így? Thank you very much. Köszönöm szépen, Grosztet asszony. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm, biztos úr a jogalkotói munkáról való beszámolóját, ami a jövőt illeti. Nyilván, ami az ETS reformját illeti, nagyon odafigyelünk arra, hogy minden összeegyeztethető legyen, illetve, hogy egyes iparágaink megfelelő versenyképességgel rendelkezzenek, ne csak a repülés. Egy technológiát szeretnék kiemelni, a Power to Gas elnevezésűt, ami még most kísérleti stádiumban van, ugye a megújuló energiák felhasználásáról van szó, de felmerül az a kérdés, hogy mi a helyzet a szélenergiával. Aztán a raktározás problematikája is felmerül, de az új technológia segítségével hidrogénné lehet alakítani a szélenergiát, vagy metánná, amit aztán a gáz rendszerbe vezethetnek be. Így nem veszítjük el ezt az energiaforrást. Franciaországban volt már kísérlet ezen a téren. A tengerparti területeken, Márszai környékén. Szeretném tudni, mi a véleménye erről a kísérleti stádiumban levő technológiáról, és késze támogatni ezt a fajta technológiát? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Kábezon asszony. Köszönöm, elnök úr. Kanyete úr, nagyon röviden, ahogyan ön is elmondta, a párizsi nagyra törő megállapodás az önök kezében van. Most ugye végre is kell ezt hajtani, és ezzel egyidejűleg az energiahatékonysági irányelvet felülvizsgálják. Tudjuk, ismerjük az adatokat, és azt is tudjuk, hogy az elvárások nem felelnek meg a valóságnak. Szeretném tudni, hogy mit javasol annak érdekében, hogy elérjük azon célkitűzéseket, amelyeket annak idején kitűztünk, és amelyek úgy tűnik, hogy ma nagyon messze vannak. Ami az ETS-t illeti, azt hiszem, hogy itt is említette a közlekedési ágazatot, véleményem szerint szükséges, hogy nem csak azt mérjük, hogy mennyit bocsát ki, hanem hozzájáruljunk a csökkentéshez. Az ETS-en belül mindenképpen hozzá kell járulnunk a csökkentésekhez. És egy másik kérdésem is volna a fogyasztókkal kapcsolatban. Egy közelmúltban kiadott közlemény, azt hiszem december, 2015 decemberében, azt hangsúlyozta, hogy az elektromos áram számlájának több mint 50%-a különböző adókból tevődik össze a tagállamokban. Annak ellenére, hogy az üzemanyagok csökkentek, ez nem tükröződött az árak csökkenésében, ez pedig egy nagyon komoly problémát jelent. Ön annak idején azt említette, hogy egy egységes adózás irányába kellene elmozdulnunk. Nem tudom, hogy tette konkrét lépéseket ennek érdekében, mert ezt fontosnak tartanám. Főleg ez nagyon konkrét és hatékony lépés lenne az energetikai szegénységgel szemben. Mindenképpen el kell kerülnünk, hogy az energia számlák értéke növekedjen a, ugye miniszterként, mezőgazdasági miniszterként annak idején említette a rugalmasságot, de nem tudom, hogy az innovációnak nem kellene nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk, inkább a rugalmasság helyett az innovációt helyezzük előtérbe a mezőgazdaságban. Thank you very much. Köszönöm szépen, Haitema úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött, meg hogy nem mutatott, be, beszélt. Beszélt a mezőgazdaságról, és tény, ez egyik ágazat, amely nagyon ki van téve a klímaváltozásnak és a, a változó éghajlati körülményeknek. Ám ugyanakkor a mezőgazdaság hármas nyerő helyzetet is képviselhet egyrészt a fenntartató termelést elérve, csökkentve a kibocsátásokat, forrás hatékonyabb és termelékenyebb mezőgazdaság révén. Az is tény ugyanakkor, hogy jobban kéne koncentrálnunk arra, hogy a klímaváltozásnak ellenálló élelmiszertermelésre álljunk át, olyan növényfajtákkal, amelyek jobban bírják az új jellegű éghajlatot. Harmadsorban pedig a mezőgazdaság fontos szerepet játszhat, aktívan megkötve üvegházhatást okozó gázokat, a mezőgazdaság egyik, egyik a kevés ágazatnak, amelyre képes. A hármas nyerőhelyzet azonban innováció kell, helyet kell biztosítanunk az innovációnak, a vállalkozásnak. Néhány példát adnék. Például tudunk kifejleszteni olyan növényfajtákat, amelyek jobban bírják az új éghajlatot, a precíziós termeléssel jobban tudunk adagolni műtrágyát és egyéb anyagokat. Ugyanakkor természetes folyamatokban is van hely az innovációnak, amely lehet javítani a talajminőséget, például valóban megkötve ott széndiokszidot. Azt szeretném tudni öntől, ad ön teret az innovációnak, a vállalkozásnak a mezőgazdaságban, hogy valóban olyan gyakorlati megoldásokat tudjunk használni, amelyek a mezőgazdaságban jönnek létre, és ott használjuk őket. Köszönöm, Linz úr. Köszönöm szépen. Egy kérdésem volna. Az Energiaunió létrehozása tekintetében, különösen a bizottság azon óhát illetve, hogy Európában meg akarják teljesíteni a, a kipufogógáz piac illetve témáját, illetve a folyékony ö, földgáz témájában is. A kérdésem, hogy új terminálokat akarnak építeni, vagy már létező terminálok kiépítését tervezik. Itt talán is konkrétabban meg tudnám fogalmazni, merre húz az önök szíve, és vajon a tagállamok hogyan reagáltak erre a nyilatkozatára. Következő kérdésem az iráni látogatását követően, ugye múlt héten a főképviselő asszonyal Iránban járt, vajon milyen eredményekre jutottak ott a földgáz szállítások lehetőségét illetően? Thank you very much, uh, Joe Köszönöm szépen, Jó Leinen. Biztos úr, most jövök egy konferenciáról, ahol az EU és a kínai városok szerepéről volt szó az éghajlatváltozás vonatkozásában. Van ugye, itt vannak ugye a nem állami szereplők. Szeretném tudni, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy bevonjuk a városokat, régiókat és egyéb nem állami szereplőket az éghajlat védelmébe. A második kérdésem pedig a bio gazdasággal kapcsolatos. Nagyon sok különböző rendezvény szól most a biogazdaság jövőjéről. Tudjuk, hogy Európában, az USA-ban és Kínában is ez egyre jelentősebb. Margaret Okenhez hasonlóan bennünket is aggaszt a biomasz első generációja, de ugye ott van a második, harmadik generáció is ha megnézzük a cementgyártást, illetve a vegyipart és egyéb ágazatokat, akkor lehet, hogy a biogazdaságban lehetne a jövő. Hogyan vélekedik erről? Thank you very much, Mr. Selimovic. Selimovic úr. Tack så hemskt mycket, kommissionären, eh, för att ni kom. Jag ber om ursäkt att jag inte kommer. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött, eh, biztos úr. Sajnos nem tudok itt maradni, hogy meghallgassam a választ, de majd eh, az asszisztensem meghallgatja. Szeretném tudni, hogy a politikai realitás és az ígéretek között mekkora űr tátong, Tudjuk, hogy a szén égetés rendkívül káros az éghajlatra nézve, de úgy tűnik, hogy senki sem áll készen arra, hogy lemondjon a szén felhasználásáról. Mindig azt halljuk, hogy a barna főszén esetében egyre, egyre inkább felhasználják ezt. Ugyanakkor ez hogyan, hogyan egyeztethet össze a céljainkkal? Az Északjáramlat 2 esetében tudjuk, hogy nem csak az európai célokról van itt szó, hanem az európai energiállátás biztonságát is veszélyezteti. Szeretném ezért tudni, hogy ezt a politikát napirendre tűzzük-e, hogy megvizsgáljuk egyáltalán összeegyeztethető ehhez az, az éghajlat politikai célkitűzéseinkkel. Aztán ott van a közlekedési ágazat, ugye a gépjárművek kibocsátása 1990 óta állandó emelkedést mutat, ugyanakkor a valós körülmények, valós vezetési körülmények közti teszteket még mindig nem dolgozták ki, tehát nagyon nagy az űr a között, amit megígérünk, illetve ami aztán a politika realitás. Köszönöm szépen, Srája Pirik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Első sörben szeretném megköszönni Gratulálni szeretnék a biztos úrnak a klímamegállapodásnak. Két érdekérdésem van. Az első mezőgazdaság Hogan, Hogan biztos úr is tudja, hogy 8,5 százalékkal maradt le Hollandia a megülő energiaforrások termeléséből a 2009-es céltól. A CO2 szegény biogáz termelés egyik legfontosabb cél a megújuló és környezetbarát célok tekintetében fontos, hogy tartsuk ezeket, ám panaszkodnom is szeretnék, mert ö, nagyon nehéz ezeket végrehajtani. A tagállamok nem arra kéne törekedjenek, hogy a megújuló források tekintetében diverzifikáljanak, és ne csak egy forrásra koncentráljanak. A biogáz és bioenergia hatalmas lehetőséget jelent a gazdák számára is, illeszkedik a körkörös gazdaságba és klímabarát. Fog, második kérdésem az energia semleges lakások. 18 milliárdot költenek Hollandiában meg energiaforrásokra, azonban a nap energiára, ám az energia semleges otthonépítése drágább, és gyakran panaszkodnak emiatt a polgárok sokkal inkább figyelme kéne venni az állampolgárok igényeit, akár a lakás felújítás költségét is figyelembe véve ebben a szakpolitikában ezzel a célral itt nagy lehetőségeket látok. Zorinho. Zorinho képviselő. Köszöntöm, biztos úr. Szerettem volna megismerni a véleményét egy olyan kérdésről, amelyet tegnap szintén feltettem Vella biztosnak. A közelmúltban a nukleáris indikatív programot közzétették, és ebből az derül ki, hogy az irányelvben foglaltak elérése érdekében az európai tagállamoknak 250 milliárd euróra van szükségük 2050-ig, ugyanakkor ennek az összegnek csak a fele van elkülönítve Spanyolország esetében, amelyet ugye jól ismer, 15 milliárd euróra van szükség, noha csak 4,3 van áll rendelkezésre, és ugye ismeri az Álmarázi atomerőmű helyzetét. A közelmúltban volt több incidens, ennek ellenére továbbra is működik. Ez egy olyan erőmű, amely a spanyol-portugál határon található, tehát bármelyik nagyobb horderejű incidens, például a Lisszaboni energiállátást is veszélyezteti a levegő és a víz minősége szempontjából is egy tragédiát jelentene ez. Az a tény, hogy a biztonság és a környezet védelmének költségeit nem különítjük el kellőképpen, ugye a kapacitásukat túllépve működnek ezen atomerőművek, holott ott vannak például a megvalósíthatósági tanulmányok, és az Európa, valamint Afrika közti összeköttetések. Erre vonatkozóan ezek sokkal jobban működnének, hogyha valóban összevetnénk ennek a költségeit az atomerőművek költségével. Szeretném tudni, hogy erről mi a véleménye. Thank you very much, Miss Pilar Ayuso. Pilar Ayuso. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, hogy ismertette velünk ezt a nagyon nagyra törő tervet. Már gyakorlatilag az összes kérdés elhangzott, de lehet, hogy ismétlem önmagamat, illetve másokat, amikor az acélra térek ki, ugyanis figyelembe vették a Kínából származó acél esetében a vámokat, valamint a harmonizációt a szén dioxid kibocsátás esetében folytatják a további harmonizációt, vagy a jelenlegi rendszert, ami komoly károkat jelent. És a mezőgazdaság esetében is, ugye a holland kollégám említette, említette a mezőgazdaságot, illetve egy olyan ágazatot, amely aggaszt, ez pedig a szarvasmarha tenyésztés. Hogan biztos is jönböző termékek szállításáról van szó, illetve a harmadik országokkal való kereskedelemről. Ez egy olyan, ez egy lehet, hogy egy járulékos kérdés, de azt hiszem, hogy mindenképpen kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Köszönöm szépen, Dáli képviselő. Thank you, Chair, and thanks, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Ön a közlekedés dekarbonizációra koncentrált, és a kommuniké konkrétan a gép teherautók figyelembevételét említette, ez irányba haladunk tehát. Ám egy másik témát érintve, a mostani forgatókönyvet értékelve úgy tűnik, van egy szélesebb körű megállapodás arról, hogy az elektromosság elérhető és tisztább energiaforrása lehet a jövőben a közlekedésnek. És van megállapodás is arról, hogy a közlekedés épp ez szerint kellene, hogy rangsorolja céljait. A bizottság hogyan igyekszik prioritázni ezt az aspektust, hogy az, elektrik, az elektromos közlekedés piacára zökkenőmentes áttérés megvalósuljon, hiszen Európában ez eléggé széttartónak látszik a kép, ugyanakkor az ENSZ mandátuma a vonatkozó szabályozásokról hogyan áll. Thank you very much. We have... Köszönöm szépen. Más hozzászóló nincs. Akkor a biztos úrja szó, sok-sok válaszadás jogán. Eh, eh, eh. Köszönöm elnök úr a szót. Belet úr rámutatott, hogy az LTS e nem LTS e összekapcsolódik. A bizottság már a parlamentben is megpróbálta beindítani a kibocsátáskereskedelmi rendszert, de nem tudjuk, hogy a kettő végül is összetalálkozik-e, majd ha meg lesz a megállapodás, meglátjuk, hogy lesznek-e olyanok, akik összekapcsolják, és hogy hogyan alakul ennek az eredménye. A javaslatot saját érdeme alapján készítettük. A politika politika. És előfordulhat az is, hogy az Európai Tanácsnak az utolsó pillanatban kell majd fellépnie, semmit nem záratunk ki megpróbálunk megállapodásokat kötni érdemben, nem pedig ö, olyan vitát szítani, ami csak komplikálja a helyzetet. Végül is ki egyensúlyra törekszünk. De értem, hogy milyen politikán alapul mindez, és az októberi csúcson ö, meglátjuk, milyen eredmény lesz, és ennek mi lesz az eredménye. Ezért ragaszkodunk amennyire csak lehet, és én is ehhez az októberi csúcson, de a parlament teljesen szuverén entitás, úgyhogy majd dönt. Aztán cél ágazat és a közlemény a bizottság részéről, az új technológiák, a karbonbefogásra. Igen, értjük mindezt. Amikor javaslatot készítettünk, figyelembe vettük a legjobb eredményt, a a kereskedelmi sűrűséget, és ez teljesen logikus volt, mert minden egyes ágazatnak megvan a saját sajátossága. És tudjuk, hogy hogyan akarjuk megközelíteni ezeket a területeket, elképzelhető, hogy a cement nem lesz az első csoportban, Úgyhogy majd meglátjuk. Ami biztos, az innovációs alap és a Horizont 2020 vonatkozásában. Ezt most mindenkinek mondom, aki erről beszélt, az innovációról, a szükséges technológiákra kell koncentrálnunk. A karbonbefogás, az energiatárolás, Grosztet asszony említette a Power to Gas-t, I will coordinate with Commissioner Moeda to target more our approach to innovation in view of the things. Európa miért nem vezető már eh, ezen területeken? Korábban ez így volt. Az acél területén tényleg komoly problémával kell szembenéznünk. Talán a legfőbb tényező nem a karbon, a szén ára az LTS szabályozón belül, Elképzelhető, hogy korábban teljes lefedettség volt, de ott van Kína. Az Európai Unióban az energia is nagyon sokba kerül, sokkal többen, mint versenytársainknál. A bizottság pont itt próbál harcolni, új piacokat keres az elektromos áram vonatkozásában versenyképesebbnek kell lennünk a piacon, alacsonyabb árakkal az elektromos áram és a gáz területén. put the, the, the problems of, of, of China, eh, of the market status economy, the Commission is currently analyzing. Ami a piac státuszú gazdaságot illeti, most folynak az elemzések a bizottságnál, és aztán majd születik döntés. Egy biztos, a teljes képet kell látnunk. Ami biztos, Meister asszony kérdezte, mi a helyzet a közlekedése. Valóban a tengeri közlekedésről nem beszéltem, és ez igaz. Egyértelmű, hogy monitorozási jelentése van szükség, egészen addig, míg a megállapodás meg nem születik. Nyilván a Marrakessel kapcsolatban óriási erőfeszítéseket teszünk, követnünk kell az eseményeket Párizs után is. Vela biztosan is egyeztetünk ebben a témában. Auken asszony a biomasszáról kérdezett, ha jól értettem. Ez biztos. A biomasszának nagyon fontos a szerepe. Voltam több országban, és többször is felmerült ez a kérdés, mint legfőbb agály. Hogan és Vella biztosokkal szorosan együttműködünk ebben a témában. ...2016-ig fenntartható kritériumokon dolgozunk. Nem hibázhatunk. Az állukban nem akarjuk megismételni azt, ami korábban megtörtént, az oda-vissza labdázást. Egyértelműen kell meghatároznunk a rendszert kritériumokkal, Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a biomaszáról, mint jövőben egy energiaforrásról, ezt fenntartható módon kell elérnünk. Az állókról továbbiakban is hallottunk. Mindenféle innovációt támogatunk, amely abba az irányba mutat, hogy a megújuló energiákat dolgozzuk ki, illetve segítsük a tárolást. Ha meglesznek a tárolási kapacitások, akkor léphetünk tovább. De nyilván progresszívnak kell lennie a helyi gazdaságnak, de remélhetőleg ez lesz a jövőben a legtisztább energia, amit felhasználunk majd. Kábeszon képviselő hangsúlyozta a közlekedési ágazat fontosságát. Egy közleményt fogunk kidolgozni arról, hogy hogyan lehet integrált módon csökkenteni a szindioxid kibocsátást a közlekedésen belül, illetve hogyan lehet a mobilitást fejleszteni az intelligens közlekedés által, autonóm járművekkel. A szükséges infrastruktúrát létre kell ehhez hoznunk. Valóban az innováció a lényeg, ez a kulcsa a hatékonyabb közlekedésnek, de itt nem csak a járművekre gondolunk, hanem a közlekedés igazgatására, illetve az ezzel kapcsolatos kihívásokra. Éppen ezért figyelembe kell vennünk az ágazat különböző elemeit. Az elektromos jármű egy komoly kihívást jelent, és többen említették a mobilitást, az elektromos mobilitást. Az egyik probléma az, hogy ez drágább most, nincs meg a töltő infrastruktúra, úgyhogy ezzel a problémával először meg kell küzdenünk, és az egyik pont, amit figyelembe veszünk, az az, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvet megreformáljuk, tehát minden újonnan épült épületben kell egy töltő állomást, egy csatlakozási lehetőséget biztosítani meg kell néznünk, hogy hány feltöltési pont van, illetve hány jármű, úgyhogy ebből levonhatjuk majd a következtetéseket. Mi történik például a szupermarketeknél, Úgyhogy az infrastruktúrát létre kell hoznunk. Az autópályákon Franciaország, Portugália és Spanyolország arra törekszik, hogy az autópálya mentén biztosítsa ezeket a pontokat. Ez egy érdekes program, amelyet nyomon kell követnünk. Tehát ezt a problémát meg kell oldanunk. Elhangzott egy kérdés a, be, a gáz belső piacára vonatkozóan. A bizottság azt mondta, hogy az ellátás biztonságát kell garantálni, és e célből a beszállítókat, az útvonalakat diverzifikálnunk kell, illetve az üzemanyagokat is. Egy LNG gáz, egy csapósított földgáz stratégiát is kidolgoztunk, és az interkonnekciót biztosítanunk kell, hogy kihasználjuk a jelenlegi hálózatban rejlő lehetőségeket. Horvátország is csatlakozhat ehhez, Görögországban is vannak központok, tehát egy ilyen vezetéket ki tudunk építeni. Iránban jártam a múlt héten, és azt a választ kaptam, hogy egy gázvezeték építése bonyolult, ugyanis a tranzitországokkal való egyeztetésen kívül nehéz, nehezek a tárgyalások, hiszen vannak ugye tranzit díjak, amelyek rendkívül magasak, és ezért úgy tűnt, hogy az LNG egy gyorsabb javaslat, egy gyorsabban megvalósítható javaslat még a szankciók bevezetése előtt Iránban működött ez a rendszer, és most újraindítják a vezetéket. Leinen úr a biogazdaságot említette a második, harmadik generációt. Valóban a Horizont 2020-szal, valamint az egyéb programokkal az innovációt támogatjuk, és szabályozási programokat dolgozunk ki, amelyek a stabilitást hivatottak biztosítani mert így tudjuk ösztönözni a beruházásokat az új technológiákba. Szerimovics úr az északi áramlat elfogadottságáról kérdezett. Ez nincs összhangban a diversifikációs célkitűzéseinkkel, hiszen a gázellátás 80%-a Oroszországból érkezik egy egyetlen útvonalon. Ukrajna is egy tranzit ország, egy biztonságos tranzitország, tehát garantálnunk kell az Ukrajnán keresztül megvasoló tranzitot, és fontos, hogy a környezetvédelmi, közbeszerzési és egyéb jogszabályok összhangban vannak, és ezeket alkalmazni kell az Európai Unióban. Szorvinyó konkrét, úr konkrét kérdést vetett fel. Ez a jelentés egy olyan jelentés, amit a bizottságnak kötelező volt elkészíteni, tehát itt nem politikai véleményt fejtünk ki, ez a jelenlegi valós helyzet. Először is másfelől azonban a biztonság, az ellátás biztonsága a tagállamok és a nemzeti szabályozó hatóságok felelősségkörébe tartozik, és van ugye három új irányelvünk, Fukushima után a biztonsági standardokat frissítjük, de nemzeti szabályozóhatóságoknak együtt kell működniük. Az ön által említett atomerőműre is vonatkozik ez, de vannak máshol is atomerőművek, mint Luxemburg, vagy a balti térségben. Úgyhogy tisztában vagyunk az aggályokkal, és létrehoztuk, kidolgoztuk a legbiztonságosabb jogszabályt világon, és azt várjuk el a nemzeti szabályozó hatóságoktól, hogy ezt alkalmazzák. Pilar Ayuso. A legnehezebb kérdést tette fel. Belátjuk ezeket a problémákat. Dolgozunk rajtuk. Végül! Dali asszony, Dali asszony. és nem tudom a saját írásomat elolvasni. Az elektromos áram tekintetében kaptam egy kérdést az adózásra vonatkozóan egy másikat. A bizottság az elektromos áram árak tekintetében mit tesz? Igyekszünk olyan piacot építeni, ahol, ahol akadály nélkül áramolhat az energia. Ehhez pedig az kell, hogy a termelés kapacitást felmérjük, és regionális szinten tegyük, nem tagállami szinten. Ehhez kapacitás támogatási mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek nem, mint nem tagállami, hanem regionális szinten működnek, és csökkentenünk kell a szabályozás, az árszabályozást a jövőben. Mindezek mellett Kabeszon asszony is ezt említette, meg kell oldanunk az energetikai szegénységből adódó problémákat. Úgyhogy Sefcsovics alelnök úr egy munkacsoportot elnököl, amelyben több biztos részt vesz. Hogyan tudjuk először is ezt úgy definiálni, hogy ez egy harmonizált definíció legyen, másodszorban pedig, hogyha a szabályozott árakat megszüntetjük, akkor hogyan tudjuk orvosolni az energetikai szegénységgel kapcsolatos problémákat. Elnök úr, megpróbáltam a legtöbb kérdést megválaszolni, a lehető legtöbb kérdést, de voltak konkrét kérdések. Ah. Eh, Volt egy a metán problémája a mezőgazdaságban. Igen, igen, ezt átlátjuk, és a LULUCF-ben is igyekszünk figyelembe venni a föld ö, felhasználás, erdősítés tekintetében, az erőfeszítés megosztásban és csökkentve más ágazatokban, hogy kompenzáljuk azokat a kibocsátásokat, amelyek a mezőgazdaságban adódnak. Tehát kétirányú a kompenzációs lehetőség mozgása, és az innováció tekintetében is csökkentjük a kibocsátásokat, minden kibocsátás figyelembe véve ezen a téren. Köszönöm szépen, biztos úr, a részvételét az ülésünkön, meg azt erőfeszítését, hogy a lehető legtöbb kérdésre választ adjon. Szerintem így befejezhetjük. Köszönjük a reggeli részvételt a bizottságnak különösképpen, és nagyon fontos, hogy a struktúrális párbeszéd tovább folyjon. Köszönöm, mi pedig délután találkozunk, kollégák.